E, dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym posiedzeniu. Otwieram posiedzenie. Welcome to the President of the European Council. Jó reggelt kívánok! Van Rompuy urat üdvözöljük szeretettel az Európai Bizottság elnökét is, a biztos urat is. Köszönjük, hogy itt vannak körünkben. Először is az első napi rendi pont az európai március 24-i 25-i tanács következtetései, az európai tanács következtetései. Az európai tanács elnöke, Herman van Rompuy úr, megkapja minden habozás nélkül a szót. Tisztelt elnök úr! tisztelt képviselő urak és hölgyek! 49 nap alatt <clears throat> három európai tanácsülését vezettem le, illetve az Európai